Georgieva biztos asszonynak a vitát ezzel lezárom. 12 órakor szavazunk erről a témáról. A következő napi rendi pontunk Régden asszony jelentése. Négy percre megkapja a szót a jelentés készítő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves biztos asszony! Először is szeretnék az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondani a konstruktív munkájukért, főként Zéner, illetve Fontaine asszonyoknak, de Bulan úrnak is szeretnék köszönetet mondani, akik a foglalkoztatási szakbizottságban foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és főként az áthelyezés kérdésével foglalkoztak. Az jelentés tervezetet a jogi szakbizottságban elfogadták egyhangulag a foglalkoztatási szabizottságban többséggel fogadták el ezt a jelentést, tehát ez már egy jelzés a bizottság számára, hogy jogalkotás szempontjából kell um, aktívá válni a bizottságnak. A székhely tekintetében, hogyha egy, egy céget helyezi a székhelyet egy másik országban, akkor számos problémával kell szembenézniük, fel kell adniuk a személyiségüket, és 2012-ben, akkor, amikor már van egy belső piac, ez azt jelenti, hogy sok pénzbe kerül a cégnek, sok időbe, energiába, és szociális költségek is kapcsolódnak ehhez. Tehát igazából egy szabályozási hézag van, és az Európai Parlament tudja ezt, az Európai Bizottságot is már többször figyelmeztette arra, hogy itt jogalkotás szempontjából tevékenykednie kell a következménye a vállalatok számára mindenek az, hogy ők elmenekülnek innen. Nagyon főként korlátott felelősségű társaságot hoznak létre, összeolvadnak, tehát igazából e, fajta rosszabb helyez, e, helyzet alakul ki, egy delavérhatás mutatkozik, Tehát mindenképpen szükség van egy olyan ö, jogalkotásra, amely a székhely áthelyezéssel foglalkozik. A vállalatoknak nem szabad törölniük a nyomukat maguk után, akkor, amikor áthelyezik a székhelyeket. Ezen kívül felmerül még a munkavállalók részvétele és a munkavállalók részvétele hozzájárul ahhoz, hogy sikeres legyen a cég. Az, hogyha megvalósulnak a munkavállalói jogok a európai joggal együtt, ez áll az én jog jelentésem középpontjában. Tehát az azt jelenti, hogy én azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy találjanak megoldást arra, hogy hogyan lehet megvédeni a beleszólási jogot. Itt már vannak jó példák, például az európai részvénytesság kapcsán. A székhely kérdése azonban a legsürgetőbb probléma. Vannak olyan tagállamok, ahol megengedik a megosztást a székhelyek tekintetében, viszont vannak olyan helyek, ahol ezt nem engedik meg, viszont mindig ügyelni kell a megfelelő védelmi előírásokra. Leszögeztük azt, hogy nem, szeret, nem szerettünk volna kerülést, nem szerettük volna, hogyha megkerülik az adó ellenőrásokat, nem szeretnénk postafió cégeket. Úgy gondoljuk, hogy itt egy salamoni megoldásra van szükség. Bárnyi úrnak, aki felelős ennek a témának a bizottságnak, tevékenyé kell válnia, és a közös székely áthelyezést eh, kell kezelnie. A belső piac sokat tehet a gazdaság fejlődését és erre szükség is van. Tehát nem szabad eh, késlekedni, hogy itt jogalkotás eh, szülessen, és ne kövessék el ezt a hibát, amit az európai magán társaság esetében elkövettek. Köszönöm, mondja az elnök, rátérünk a spontán felszólalás, és Tika asszony ez a szó. transfrontalier al companiilor reprezintă unul dintre elementele esențiale în realizarea pieței interne. Köszönöm elnök úr a szót. A belső piac egyik alapvető eleme a vállalatok határokon átnyúló tevékenysége. A 49-es és az 59-es cikk értelmében ö, szabadságjogokat biztosítanak a vállalatoknak ö, ebből a szempontból. Tagállamonként persze változóak ö, a szabályok, és ezen kívül jelentősek az administratív akadályok és a költségek is amelyek ehhez kapcsolódnak. Aztán ott van még a jogbizonytalanság. Úgyhogy a bizottsághoz fordulnék, és kérem, hogy valamilyen javaslatot fogalmazzon meg a vállalati székhelyek áthelyezéséről. a munkavállalókkal való konzultációt követően kellene ennek, erre, sor, erre sorra, kerül, ennek sorra kerülnie. A szolgáltatási irányelv például segíthetne ebben, köszönöm. Nagyon köszönöm, Tikeo asszony, mondja az elnök. Pesikova Benova asszony a következő hozzászóló. Uh, ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi oceňujem nagyon köszönöm, elnök úr, a szót. Nagyon nagyra értékelem Regne asszony munkáját. A vállalati székhelyek áthelyezéséhez jogszabályokra van szükség. Persze a vállalkozói szabadságjogokra is szükség van, de abban az esetben, ha csak részleges az áthelyezés, akkor nyilván itt az adókerülés, a foglalkoztatási jogszabályok megkerüléséről van szó. Erre pedig tényleg nincs szükségünk, úgyhogy ennek megfelelően kell eljárnunk. A jogszabályoknak azonban védeniük kell a tisztességes vállalatokat, mert teljesen jogosak lehetnek azok az indokok, amik miatt, amelyek alapján át kell helyezniük székhelyüket jó lenne, hogyha volna valamilyen lehetőség az ellenőrzése, mégpedig például a a dolgozók részvétele segítségével, akik az igazgató tanácsban helyet kaphatnának. Elnök, köszönöm szépen, Feskova Danova asszony. Georgieva biztos asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt képviselők! Szeretnék gratulálni Regner asszonynak és a jogi bizottságnak a vállalati székhelyek határokon, való á, határokon átnyúló áthelyezése témájában. Nagyon jókor született ez a jelentés, mert a bizottság februárban indít nyilvános konzultációt a vállalati jog, jogok témájában. 2011-ben született a döntés arról, hogy a különböző területekről összehozzák a szakembereket, beleértve a tisztelt képviselőket is, hogy a tokat érintő jogokról tárgyaljanak. Azóta a bizottság tovább gondolkodott, és úgy döntött, hogy szélesebb körű szakértőt, hálózatot von be ebbe a konzultációba, például az állampolgárokat is a mobilitás témájában, de más területekről is. Nyilván ide tartozik ez a bejegyzett vállalatok székhelyének határokon való határokon átnyúló áthelyezése is. A ma előttünk álló jelentés véleménye igen értékes, úgyhogy köszönet az előadónak. A parlament nem először fordul a bizottsághoz, hogy a vállalati székhelyek határokon átnyúló áthelyezés témájában irányelvet javasoljon. Tudatában van a bizottság ennek szükségességének, Továbbra is foglalkozik ezzel a bizottság. Két konkrét téma vetődik fel itt, ahol, amelyre komolyan oda kell figyelni. Itt utalok a, egyrészt a bejegyzett központi ügyvezetésre, illetve a munkavállalók részvételére. A magányjogi társaságok témájában folytatott konzultáció rámutatott már arra, hogy milyen nehéz téma ez. A bizottság úgy gondolja, hogy ez ebből a szempontból rendkívül kiegyensúlyozott jelentés született, ezért hálásak vagyunk. Tisztelt képviselők, a bizottság továbbra is konstruktív dialógusra törekszik ezzel a parlamenttel ebben a rendkívül fontos témában, és általában az irányelv témájában. És biztosíthatom önöket, hogy Barnier biztos úr széles körülön követi majd a mai ö, eszmecserét. 2012 során a bizottság foglalkozni kíván ezzel a témával. Köszönöm. Köszönöm szépen Georgieva asszonynak. Ezzel lezárjuk ezt a témát, és a szavazásra majd 12 órától kerül sor. A következő jelentésünk a Neuser jelent.